A seduta è aperta. Megnyitom az ülést. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy bejelentéssel kell kezdenünk. Collins képviselő elhagyja az ENF frakciót, és átül az EFDT frakcióba 2019. április 17-től. Még egy bejelentés. Elizabeth Gardini képviselő elhagyja a néppárti frakciót, és az ECR frakcióhoz csatlakozik, hasonló módon 2019. április 17-től. Megkezdjük a napirend tárgyalását. Bálász képviselő jelentése, a szociális biztonsági rendszerek koordinálása. Az előadója szó, Bálász képviselő, négy perce van. Köszönöm, elnök úr. 2016. decemberében, amikor amikor a szociális rendszerekre vonatkozó rendelet felülvizsgálatára került sor, akkor a bizottság egy javaslattal állt elő. Valójában szükség van arra, hogy eh, javítsuk a helyzetet a dolgozók Európai Unióban történő mozgása tekintetében, hiszen gyakran egy paradoxár eh, előttünk, hogy eh, megengedett a szabad mozgás, de a társadalombiztosítási rendszerek nagyon eltérnek egymástól, és ezért ez sérülékeny helyzetet alakult ki a jogok védelme, a jogok hordozhatósága tekintetében a munkavállalók számára, és ezért mindenképpen szükség van a 883-2004-es rendelet felülvizsgálatára. Három jelentős előrelépés történik most. Az első, ami a legfontosabb, hogy megerősítjük az alkalmazandó jogrendet, vagyis egy mobil vagy kiküldő dolgozó számára meghatározzuk, hogy valójában melyik társadalombiztosítási rendszer érvényes. A feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy egy dolgozó valóban valamely társadalombiztosítási rendszerhez csatlakozzon, és ez biztosítsa az összes jogát. És ezzel kapcsolatban mi azt javasoljuk, hogy eh, három hónapos munkaidő teljen el, amikor kiküldenek egy dolgozót egy másik országba, és ezt követően csatlakozhasson egy társadalmi biztosítási rendszerhez. Ennek a célja pontosan az, hogy el lehessen kerülni azt a csalást, amit tömegesen látunk. Hasonló módon egy másik fontos javaslat, ez az előzetes bejelentés. A vállalkozásnak előzetesen be kell jelentenie, hogyha kiküld egy dolgozót egy másik országba. Ez rendkívül fontos ma hiszen a dolgozók egy nagy része, akiket más országba kiküldenek, ezeknek a nagy részét nem is ismeri az ország, a fogadó ország. Bizonyos jogrendszerek megengedik azt, hogy egy időszakra semmilyen dokumentumra nincs szükség az, hogy egy országban dolgozzon valaki, és így nincsenek ellenőrzések sem. Ezért ez sérti, jelentősen sérti a dolgozók méltóságát, biztonságát és a azt a jogukat, hogy egy társadalombiztosítási rendszerhez tartozzanak. Tehát ez a javaslat lényege, az értesítési, bejelentési javaslatnak a lényege. Egy eredeti rendszert javasol a parlament, tehát egyrészt a tagállam számára van egy kötelezettség, másrészt megtartjuk a rugalmasságot a mobilitás tekintetében, vagyis a dolgozók könnyen tudnak egyik határon átlépni a másik országba. Hogyan lehet azt elképzelni, hogy valaki évek óta dolgozik egy országban, és igazából csak három hónapos munkanélküliségi jogosultságot exportálhat, és el tudjuk képzelni így a határon átnyúló, vagy határon átnyúló módon dolgozók do, munkások, dolgozók, személyek számára mennyire fontos. A következő dolgot szeretném elmondani, tehát itt jogelvekről van szó, de nem csak erről van szó. Ne higgyék azt, hogy ha korlátozzuk a populizmust és a nacionalizmust, hogy ezzel tudunk választ adni a populizmusra és a nacionalizmusra. Hogyha egy ilyen paradox, a bizonyos nacionalisták nagyon bölcsen fogalmaznak ebben a témában a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja tekintetében. Ez egy folyamatos obstrukció. Hagyjunk ezzel föl, és mi a parlamentben alakítsunk ki egy erős pozíciót a következő mandátum előtt. Az első olvas, olvasat tekintetében ezt tudom mondani, és a biztos asszonynak szeretnék köszöntetni mondani a munkájáért. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a koordinációs rendeletet most felül kell vizsgálni, és Két héttel ezelőtt sikerült egy nagy előrelépést elérni, és ez nagyon fontos az európai dolgozók számára, hiszen most már védelmet fognak kapni a nacionalista egoizmusa szemben. Köszönöm az előadónak a prezentációt, és most Tyson biztos asszonyé a szó. Köszönöm, hogy eljött a mai ülésünkre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, elnök úr, képviselő asszonyok és urak, hogy jelen, lehetek, jelen lehetek a mai napon a vita során. 15 évvel az utolsó felülvizsgálat után a bizottság egy szükséges modernizációt javasolt. Ez azért szükséges, mert a hosszú távú gondozás, a családi ellátások tekintetében, a munkanélküli ellátás tekintetében a kiküldött munkavállalók esetében változások következtek be. Hiszen az Európai Unió belső piacán megvalósult a munkavállaló szabad mozgása. Szeretném megköszönni Balasz képviselőnek és mindenkinek, aki az anyaggal foglalkozott, hogy javította a javaslatunk minőségét, hogy megkönnyítse a munkavállalók helyzetét. Nagyon fontos a mobil munkavállalók családi ellátásának hordozhatósága. Nagyon fontos, hogy a munkakeresők könnyebben juthassanak munkához külföldön is. Ez csak néhány példája annak, hogy hogyan javítja a javaslat a munkavállalók mindennapi életét. Hölgyeim és uraim, mindig nagyon fontos volt a szociális biztonsági rendszerek összehangolása Európában világos, tisztességes és végrehajtható szabályok által. Csak is így tudjuk biztosítani azt, hogy a belső piacunk megfelelően működjön. A tisztességes szabályzás azt jelenti, hogy mindenki egyenlő módon részesül az ellátásokból, mindenkire egyenlő módon vonatkoznak a szabályok, és nincsen diszkrimináció. A származási és a munkavállalás helye szerinti tagállam között. Nagyon fontos az, hogy a mobil munkavállalók megfelelő viszonyok között dolgozhassanak más tagállamokban is. És hogy a szociális biztonsági rendszerek mindenhol ugyanúgy vonatkozzanak rá. A tisztességes szabályozás azt jelenti, hogy a vállalatok és az önfoglalkoztatók is egész Európa területén végezhessék üzleti tevékenységüket. És a tisztesség azt is jelenti, hogy javítjuk a csalás elleni harc körülményeit is. Ezen elvek alapján építettük fel javaslatunkat. Célunk volt az is, hogy az intézményközi tárgyalásokon a parlamenttel és a tanácssal ugyanezeket az elveket képviseljük. A trilógusokon elért eredmények sajnos nem kaptak megfelelő többséget a tagállamok részéről. De úgy gondolom, hogy az a kompromisszum, amit sikerült elérnünk, mégiscsak tovább ösztönöz minket, hogy folytassuk a munkát. Elnök úr, képviselők, előadó úr, társelőadók, a parlament előtt van most ez a javaslat, hogy első olvasatban megállapodjon, és hogy megnyissa az utat a fontos dokumentum előtt. Remélem, hogy konstruktív szellemben kezelik majd az anyagot, és élnek azzal a lehetőséggel, amely érinti a polgárainkat, munkavállalóinkat és a vállalatainkat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. És most meghallgatjuk a politikai frakciók véleményét. Az első fázisban nem fogadunk el kékkártyás kérdést. A néppárti frakció nevében Sulce képviselő másfél perce van. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! A szociális biztonság rendszereinek koordinálása szerintem az egyik legfontosabb törvény, és Európa már nagyon messze előre jutott. A munkavállalók szabad mozgása az egyik alapgondolata az egységes Európának. Kedves kollégák, Ebben a nagyon fontos és átfogó törvényben véleményem szerint azonban nagyon kevés idő jutott. A bizottság a törvényjavaslatodat viszonylag későn nyújtotta be, és az európai választások előtt igen nehéz tisztességes eredményt hozni. A szavazás és a trilógus is túl kevés időt kapott, túl keveset ahhoz, hogy olyan megoldás szülessen, amelyet a tanács is elfogadhatott volna de vannak pozitív er- eredményei is a trilógusnak. Például a koordinációs szabályok a hosszú távú munkavállalási szerződésekre, a hivatalos utakra, a rövid távú kiküldetésekre, de vannak árnyoldalai, és kevésbé tetszik például az a gondolat, hogy az Európai Parlament elképzelése szerint minden egyes kiküldetésnél ki kell jelentkezni. A modern technikával már teljes mértékben megoldhat, megoldható az egyszerűbb. Ha például egy tanár a szomszédos országba osztálykirándulásra megy, akkor az kiküldetése vagy sem. A az, export, az exportált juttatásokról már volt szó, és a mazsolázgatásról is, ami a határon átnyúló munkavállalókra vonatkozik. A trilógusnál Ez sikerült kivennünk, de erről nem szavazunk. Szerintem sokkal jobb eredmény születhet, de ehhez az új parlamentre van szükség. A választásokat követően a néppárt kész lesz arra, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy sokkal jobb eredmény születhessen a választásokat követően. Köszönöm. Jungerius képviselő, a szocialista frakció nevében másfél perce van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átfogó csomagban nagyon jó dolgok vannak, de rossz elemek is. A vita során úgy gondolom, hogy le kell szavazzuk ezt a javaslatot. Nem a juttatások exportálhatóságát, hanem a megvalósítását. Az elmúlt években Hollandiában két nagy szervezett csalásra bukkantunk a munkanélküli járadékok kapcsán. A munkavállalóknak azonban biztosnak kell lenni arra, hogy mindenki fizeti a hozzájárulást, és senki nem kap jogosulatlanul juttatásokat azért, mert ez csalás. A gyakorlatban a bejelentési kötelezettség és a munkaerőpiaci rendelkezésre állás a kötelező eleme, előfeltétele a munkanélküli járadéknak. A másfél évig az emberek elfogadják a munkaszerződést fél évre nem hosszabb, fél évig nem hosszabbítják meg, és akkor visszamennek az emberek a munkanélküli járadékra. Ezt a fajta körhintát is meg kell tiltani. A munkavállalók szempontjából nagyon fontos, hogy szolidaritásra épüljön ez a javaslat, és ezt viszont a jelenlegi formájában ez nem garantálja. Köszönöm. Stevens képviselő az ETR frakció nevében, másfél perce van önnek is. Voorzitter, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mindenki egyetért abban, hogy a szociális csalás ellen határozottan fel kell lépnünk. Éppen ezért a szociális felügyeleteknek minden tagországban sokkal jobban együtt kell dolgozni. Emellett minimál, minimális határidőt kell meghatároznunk a ledolgozott napok számára, azelőtt, hogy külföldön a munkavállalók a mi munkanélküli járadékunkra igényt tarthassanak. Illogikus, hogy a nem belga munkavállalóknak először eh, hozzá kell járulniuk a társadalmi, eh, társadalmi biztonsághoz, mielőtt a munkanélküli járadékot igénybe vehetnék. Éppen ezért támogatom a bizottság javaslatát, hogy legalább három hónap legyen a, járadék fizet, a járadékre való jogosultság feltétele. Lehetne sok elem eh, persze még jobb is, de a másik oldal is igaz, a baloldal egy napra akarja leszűkíteni ezt a feltételt, ami őrület. Így a szociális biztonságnak a, a horderejét csökkentenénk. A baloldal azt persze elfogadja, hogy a, a munkakeresők munkanélküli járadékot kap, kell, hogy kapjanak akkor, amikor a származási országukba visszamentérnek, de így az aktiválásnak az ellenőrzése teljesen lehetetlenné válik. Ez pedig kínálja a visszaéléseket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha valaki hoz, visszatér a saját hazájába, és három hónap alatt nem kap, nem talál munkát, akkor miért kellene a belga szociális biztonsági rendszernek egy nagyon kellemes és kényelmes életet biztosítani. A szociális biztonság nem exporttermék. Járulék nélkül nincs juttatás Árkin képviselő, két perce van az ALDE frakció nevében. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Jogalkotóként az a felelősségünk, hogy garantáljuk, hogy támogatjuk a polgáraink helyzetét, és javítsunk a jelenlegi helyzeten. Nagyon fontos, hogy a meglévő problémákat megoldjuk, és hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a munkavállalók, a polgárok tisztességesen mozoghatnak Európán belül. A szociális biztonsági rendszerek tisztességes volta is ide tartozik. Ez a mérce az Aldéban. Az Aldéban meg vagyunk győződve róla, hogy a bizottság eredeti javaslata tisztességes kísérlet arra, hogy egy jobb szabályzást kapjunk. A trilógusban nagyon sok pozitív elem is kiderült és remélem, hogy a tanács is tud minket támogatni. A családi juttatások, a hosszú távú gondozás és a munkanélküli juttatások kiegészítése tekintetében haladást értünk el. Nagyon fontos az, hogy bevegyük például a teherautó sofőrök helyzetét is, hiszen nagyon sok társadalom biztosítási rendszeren keresztül autóznak a gépjárművezetők. Nagyon fontos az, hogy a határokon át ingázó dolgozóknak is koordinálása kerüljön a helyzete, hiszen nagyon sok tekintetben bizonytalan a helyzet. Hogyha a nemzeti dolgozókat összehasonlítjuk a határokon át ingázó dolgozókkal, akkor nekik sokkal bizonytalanabb a helyzetük. És anomáliák vannak a kétfajta munkavállaló között. Hogyha a módosítóinkat elfogadják ebben a tekintetben, akkor tudjuk támogatni a bizottság javaslatát, de hogyha nem fogadják el a módosítóinkat, akkor nem hinnénk, hogy a bizottság javaslatából tisztességes jogszabály lesz. Szeretném megköszönni az előadónak és az árnyék előadóknak a kiváló munkáit. Nem egyeztünk meg mindig, de nagyon jó volt a munka. Köszönöm, Cimer asszony a QE frakció nevében. Két perce van. Hölgyeim és uraim, miután meghallgattam önöket, azt gondoltam, hogy igazából nem akarják megérteni a szociális biztonsági rendszerek koordinációját. Hiszen ez azt jelenti, hogyha valaki jogosultságot szerzett egy országban, azt egy másik országban is elismerjék. Ez se több, se kevesebb. Tehát, hogyha a nemzeti, tehát hogyha ahol dolgoztam, oda fizettem be, akkor az átvihető legyen máshova is. Igazából, hogyha ezt nem ismerjük el, akkor nem is beszélhetünk a szociális unióról. Hagyják abba itt a trükközést. Itt arról van szó, hogy hordozhatók legyenek a jogosultságok, és ne akarják lesöpörni ezt az asztalról, hiszen ez nem demokratikus. Változtathatjuk, hogyha a többség mellette van, de igazából, hogy ne legyen vita, hogy ne legyen szavazás ebben a ciklusban, annak semmi köze a parlamenti demokráciához. Itt igazából csak a mazsolákat akarják a kalácsból kiszedegetni. És nem erről szól az Európai Unió. Itt minden európai polgárnak élveznie kell a szociális biztonsági rendszerek vívmányait. Erről szól a vita, erről lehet szavazni. Mi baloldali pártként arra fogunk szavazni, hogy a munkanélküli segély hat hónapig exportálható, hordozható legyen. És azt is támogatjuk, hogy a gondozási munkát is saját munkának ismerjük el. Azonban elutasítjuk azt, amit főleg a konzervatívok és a szélsőjobbosok mondanak, hogy indexálják a családi juttatásokat és a családi pótlékot. Tehát Németországban kevesebbet kapjanak a dolgozók, hogyha a gyerekeik ott Hon maradnak Lengyelországban vagy Romániában? Keményen dolgoznak ezek az emberek. Befizették a járadékaikat, és jár nekik ez a pénz. Ezt az indexálást elutasítjuk. Végezetül pedig a szociális egyenlőségről, az egyenlő bánásmód kijár mindenkinek. Védenünk kell az európai polgárok egyenlő bánásmondját. Nem lehetnek az Európai Unióban másodosztályú polgárok, és ez vonatkozzon a munkanélküli segére is. Hogyha valaki befizetett egy országban, azt egy másik ország ismerje el. És van még egy alapvető hiányosság. Igenis, gondoskodnunk kell arról, Európai Unióként, utolsó mondatom, hogy minden országban a polgárok hozzáférhessenek a szociális biztonsági rendszerekhez. Köszönöm. A zöld frakció nevében Lambert képviselő, két és fél perce van. Kérem, hogy tartsák be a felszólási időt, szavaznunk is kell ma délelőtt. Ah, Hol is van? Igen. Köszönöm, elnök úr. Amikor először eljöttem ide 20 évvel ezelőtt a parlamentbe, az első dokumentum, amin dolgoztam, az az általános szociális biztonsági rendszer koordinálásának a felülvizsgálata volt, és akkor állapotunk meg 883-as rendelettől, és most pedig ehhez térünk vissza. Most, amikor letelik az időm itt a parlamentben, akkor remélem, hogy hasonló megállapodásra tudunk jutni a tanácssal, mint akkoriban. De sajnálatos módon nem úgy tűnik, hiszen nagyon nagy a megosztottság a tanácsban. És miért is? Úgy gondolom, hogy ez keveri a szűk látókörű nemzeti politikai érték, értékeket és érdekeket, és a nemzetközi jellegű érdekeket, és sokan azt mondják, hogy ezzel nem kell, hogy fog, foglalkozzunk, pedig fontos az állampolgárok szempontjából, hiszen a megközelítés középpontjában az állampolgárok kell, hogy legyenek. Ők nem csak dolgozók, családtagok, turisták, bárki, aki határon átnyúló helyzetbe kerül. Üdvözöljük a, hossz, a hosszú idei vagy a tartós ápolással kapcsolatos intézkedéseket. Úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok nagy többsége és a foglalkoztatók is, a munkadók is a tisztességesen kívánnak eljárni. Úgyhogy mi azt reméljük, hogyha egyértelműek a szabályok, ha könnyű ezeket követni, akkor a rugalmasság szintje, ami a napi életben fontos, az, és hogyha ehhez egy hatékony közigazgatási rendszer kapcsolódik, amely gyorsan ad választ az embereknek, és nem pedig bürokratikus határként lép föl, akkor ez valóban lehetőséget biztosít az emberek számára. Általánosságban a, bizo- a bizottsági jelentést támogatjuk csak a 197-es az a módosító, amivel esetleg foglalkoznunk kellene. Mi azt javasoljuk, hogy egy nyitott rendszert alakítsunk ki, három hónapig legyen ez érvényes. Tehát aki gyakran üzleti ok miatt utazik, ne kelljen többszörös igényt benyújtania. Ami pedig a többi módosító indítványt érinti, nem támogatjuk a családtámogatások indexálását. Úgy gondoljuk, hogy a határon átnyúló dolgozóknak tisztességes elbánásra van jogosultságuk, és az ilyen intézkedés az nem költséghatékony. Bizonyos kormányok számára ez politikailag fontos. Azt is szeretnénk jelezni, hogy ez a jelentés korlátozza a tagállamok lehetőségeit. Kétoldalú megállapodásokat mindig is köthetnek a tagállamok. A egész rendeletet természetesen nem lehet oldal problémaként tekinteni. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy jó az alapja a javaslatnak, és reméljük, hogy a következő parlament számára is ez egy jó alapot biztosít a tárgyalásokhoz. Schulz képviselő Schulze képviselő. Nincs itt? Hol van? Miért kér szót? Herr Präsident, Nem engedte meg a kék kártyát, de az ügyrendhez hadd mondjam. Tíz perccel eh, később eh, jött, kék, tíz perccel eh, később kezdtük a a tárgyalást, a vitát, és nincs ezért kék kártya. Úgy gondolom, hogy megvonják trükkel, hogy hozzászóljunk. Ha jö, pontosan jött volna elnök úr, akkor lehetett volna kék kártyás eljárás. Nem értem, mi ennek az oka. Nem, egy pillanat. Most az LDD frakció nevében Kabun képviselője a szó. 3 perc 30 másodperce van. Nincs, Nincs itt. Akkor tovább lépünk. ELNE frakció Mellen képviselő tessék. Köszönöm, elnök úr. A szöveggel kapcsolatban a frakciók pozíciója az, hogy várakozó álláspontra helyezkedünk, végig kell, hogy gondoljuk, hiszen ez egy nagyon régi szöveg, ami lehetővé teszi az emberek szabad mozgását. Ezt a együttműködés keretében nagyon jól lehet értelmezni, és mi pedig a Nemzetek Szövetségét kívánjuk elérni, és ennek a keretében ez valóban működhet. Itt biztonságról van szó, a határon átnyúló módon dolgozó emberek számára, illetve azon családtagok számára, akiknek a egyes családtagjai másik országban dolgoznak. Az abszolút dogma a járulékot beszedő ország kell az, hogy legyen, amely a szolgáltatásokat is biztosítsa. Ugyanakkor vannak fenntartásaink is természetesen a szöveggel kapcsolatban például a tartós betegség meghatározása Franciaországban a társadalombiztosítási költségvetés 70%-át képviseli az erre vonatkozó költség, és gondolom sok más országban is hasonló az arány. sajnálatosnak tartjuk hasonló módon, hogy az előadó által összeállított szöveg csak egy jogrendet fogad el, és ezt nem egyértelműen értelmezhető. Most pedig a jobb oldal felé fordulok, hogy mindez, amit a mindaz, amit nem lehetett elérni a három oldalú egyeztetésen, az előzetes engedélyezés tekintetében ezt is sajnálatosnak tartjuk. Ugyanakkor szeretnénk, hogy átmenjen ez a szöveg, hiszen előrelépés lehet, potenciálisan a csalási lehetőséget a szöveggel meg kellene akadályozni, ehhez viszont mindenképpen szükség lenne az előzetes engedélyezési rendszer bevezetésére. Köszönöm. Szosznerc képviselő, egy perce van, független képviselő. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, amikor elvonnak emberektől pénzt, hogy másoknak legyen, tulajdonképpen erről van szó, azok, akik dolgoznak, fizetnek azért, hogy akik nem dolgozzanak, megéljenek, és ez butaság, és most a butaságot még ösztönözzük, fokozzuk. A rendelet részleteit elolvastuk, látjuk, micsoda demokratikus őrület ez. Az lehetetlenség. Úgy gondolom, azt nem engedhetjük meg hogy tisztaságról beszélünk, aztán ellenőrzésről és a kiküldetést korlátozásáról. Mit akarnak tulajdonképpen? Ha valaki máshogy van, akkor ott kapja a juttatásokat, hogyha csalás van, akkor azt tárják fel. Ha nincs szociális juttatás, nincs csalás az ellenmondások emiatt vannak. Tudják, hogy az embereknek elege van ebből, ez a közvéleménykutatásokból egyértelműen kiderül, és most mégis azt mondják, hogy vegyük komolyan a demokráciát. Az emberek nem akarnak kísérletezést, mert az mindig csődbe visz. Meghallgattuk a frakciókat, a független képviselőt, úgyhogy most Kászár képviselője a szó, két és fél perce van. Grazie, Presidente. Eh, Dini a legislazioni importante. Köszönöm, elnök úr nagyon fontos jogalkotási eszközről beszélünk most, hiszen ez minden tagállamot érint, és a dolgozók szabad mozgását az EU-ban. A, nagyon sok módosítót javasoltunk, olyan intézkedésekkel foglalkoznak ezek, amelyek a munkanélküliekre, a hosszantartó ápolás, ellátása foglalkozik a kiküldetési kérdésekkel. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy milyen különböző pozíciók alakultak ki a témával kapcsolatban, a kétséges, hogy elérjük-e a célokat. Attól tartok, hogy még sok munka áll előttünk ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk élni. A hiányzik az, hogy többséget tudjunk elérni a tanácsban, ezért nagyon fontos, hogy ne kövessünk el hibát. Azt kell biztosítanunk, hogy bármilyen jogszabályváltoztatás javítsa az emberek életét, és ne alakítson ki akadályokat az állampolgárok számára. A munkadók, a munkavállalók, a vállalkozók számára, az egyéni vállalkozók számára. Tudom, hogy nagyon sok módosító áll előttünk, a szavazatunkkal azt kell biztosítani, hogy a módosítók javítsák ezt a jogszabályt, és hogy előnyösek legyenek az összes európai polgár számára. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az összes árnyék előadónak. Nem mindig értettünk egyet, de szeretnék köszönetet mondani számukra, hiszen mindig erőfeszítést tettünk arra, hogy meg tudjunk állapodni a jövőre vonatkozó intézkedések tekintetében. Bresso képviselő Mercedes, egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Kétségtelen, hogy ezeknek az előírásoknak a felülvizsgálata ahhoz, hogy támogassuk a dolgozók szabad mozgását, hogy a szociális biztonsági rendszereket megfelelően tudjuk alakítani azoknak a dolgozóknak a számára, akik más országban dolgoznak. Ez egy előrelépés európai építkezésében a európai szabad mozgás elv az rendkívül fontos, tehát nem szabad ez ellenében fölépni. Természetesen a szociális biztonsági rendszerek kizárólag tagállami hatáskörbe, kompetenciába tartoznak. Itt csak koordinációról beszélünk, mindenképpen azért ez egy nagy előrelépés lesz, vagy lenne a jogalkotási harmonizáció irányában. Sajnos vannak nagyon fontos kérdések, amelyeket érintünk például a határon átnyúló dolgozók, a ingázók, akik eldönthetik, hogy hol kapjanak munkanélküli támogatást, ők sérülékeny helyzetben lévő dolgozók, és védelmet érdemelnek. Egy másik fontos és komplex téma annak a helynek a meghatározása, ahol a munkanélküli támogatást kapja egy olyan ember, amely, aki a lakóhelyétől eltérő országban keres munkát. Sajnos ezeket a szabályokat nem tudjuk végleg meghatározni. Sajnálatosnak tartom ezt, mert úgy gondolom, hogy a három oldalú egyeztetés során, ha megállapodásra jutottunk volna, akkor jó eredményt tudtunk volna elérni. Ahogy a biztos asszony is mondta, sajnálatos módon át kell, hogy menjen ez a téma a következő mandátumra. Köszönöm, 10 képviselő, egy perc. A jelentés, amiről szavazunk, az európai szociális juttatásokról igen szomorú mérföldkő. A Dán modell a szociális úgy, alapján úgy gondoljuk, hogy ez a szociális turizmus védelme, bocsán, és rossz irány. Nem akarjuk, hogy ezek a rendelkezések mindenkire von, ugyanazt és jelentsék az Európai Unió állampolgárokat, a saját állampolgároknál sokkal jobb helyzetbe hozzák. A Dán munkaerőpiacon tiszta őrület, hogy a Dán munkanélküli, munkanélküliként sokkal alacsonyabb munkanélküli ellátást kap a saját hazájában. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzeti biztosításokhoz nem szabad hozzáférést akkor biztosítani, hogyha a jogosultságokat a nemzeti állampolgárokhoz nem hasonló, nem azonos módon szerezték. Az, hogy hazaviszik a juttatásokat, az is elfogadhatatlan az állampolgárok számára. Tónasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniós állampolgárként a mozgásszabadság az, ami a legértékesebb. Ez azonban nem lett akkor, hogyha nem, nincs koordináció a szociális rendszerek között a tagállamokban. Az EU tagállamok közötti munka, mozgás a munkahelykeresés szempontjából ezt a veszélyt hordozza magában, hogy a jogosultságokat elveszetik. A jobb koordinációval a szociális rendszerek között sokkal jobb helyzet alakulhatnak ki a munkavállalók számára. A szakbizottságok nagyon sokat dolgoztak, de a megállapodásra a tanácsban az ellenmondásos vélemények miatt nem sikerült jutni. A jövőben úgy vélem fontos, hogy lássuk, hogy a, a mobil munkavállalók diszkriminációja elfogadhatatlan. El kell a kelet-európai munkavállalók elől hárítani azokat az akadályokat, hogy a szociális juttatásokhoz más tagállamokban is hozzáférjenek, és a gyermekek lakhelye ne határozza meg a a családi támogatások mértékét. Ez ne, enélkül ez nem lehet demokratikus ilyen rendszer. Az európai szociális társadalmi rendszer, a szociális rendszereknek a koordináció nélkül nem jutunk előre. Kári kollega egy percben. Köszönöm szépen. Ma egy alapvető kérdést kell megválaszolnunk, az Európai Unió mennyire avatkozzon be a tagállamok munkanélküli juttatásaiba. Ezek a rendszerek roppant különbözőek, és hogyha egy rendszer valahol nagyon jól működik, katasztrofális lehet egy másik országban. Támogatnunk kell a koordinációt, de a meglévő rendszereket nem szabadna alásni. Hiszen fennáll annak a veszélye a koordináció esetén, hogy például a Dán rendszert alássák. Dániában nagyon fejlett a szocialiszt biztonsági rendszer, és nem szeretnénk, hogyha ezt felvizeznék. Igenis, járjon mindenkinek a munkanélküli támogatás, és hogyha hat hónapra ezt el lehet vinni külföldre, akkor ennek nagyon komoly dömping hatása lehet, és katasztrofális következményei. Tehát az Európai Unió ne avatkozzon bele ebbe a rendszerbe. Köszönöm szépen. Másfél percben Reintke képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kolléganő kollégák, a Brexit dráma, amelyet Nagy-Britanniával együtt élünk most át, három éve kezdődött a népszavazással. Évtizedekig ez előtt uszítottak az Európai Unió ellen, és főleg az Európai Uniós polgárok ellen, akik Nagy-Britanniában élnek. Ez a vita pedig általában a családi pótlék indexálásáról szólt. Hiszen Nagy-Britanniában megmérgezték a társadalmi légkört, és ketté szakították a társadalmat. Igazából a családi pótlék indexálása semmilyen problémát nem oldana meg Nagy-Britanniában, vagy egy másik európai országban. Igazából csak a munkavállalók diszkriminációját jelenteni, és több bürokráciát. Éppen ezért, hogyha igazságos Európában szeretnénk élni, akkor a családi pótlék indexálását el kell utasítanunk. Többet kell tennünk a társadalmi igazságosságért Európában. Hiszen azok a régiók, nagy-Britanniában, ahol nagy a szociális egyenlőtlenség, ők voltak főleg a Brexitért a népszavazás során. Az Európai Unió elég sokáig tétlen maradt a munkavállalók egyenlő bánásmódjának megvalósításában. És az Európai Unió összes tagállamában nő a, nőnek a társadalmi különbségek, ezen kívül uszítanak az Európai Unió ellen. Hogyha akarjuk, hogy ez az európai projekt tovább nőjön, akkor szociálisabbá kell tennünk Európát, és le kell küzdenünk ezeket a kihívásokat, össze kell hangolnunk a szociális biztonsági rendszereket. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen! Másfél percben Jazo, kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rengeteg tárgyalást folytattunk ebben a kérdésben, de fi- legyünk óvatosak. A figyelembe kell venni a mobil munkavállalóknak az igényeit is. Nagyon fontos, hogy olyan rendszereket alakítsunk ki, amely a befogadó országokban is megfelelően működnek. A munkanélküli járadá, járadékok exportálhatósága 6 hónapra, ennek egy fontos eleme a határon átnyúló munkavállalók és a juttatások kérdése, és kimondottan fontos, a kiküldött munkavállalókra vonatkozóan is módosulnak a szabályok. Nem szabad terhet róni a kiküldetés kapcsán ezekre az emberekre. Meg az elnök asszony legyen szíves egy picit lassabban beszélni, hiszen a tolmácsoknak követni kell tudni önt. Tehát a, igazodnunk kell a szabályokhoz, és azt kell biztosítani, hogy azok, akik eh, szociális juttatásokat kaphatnak, eh, azok eh, hozzá is tudjanak férni az, az időszak, a, a befizetési időszak a befogadó országban az meghatározásra került. A rendelet 13-as cikke értelmében a két vagy több tagállamban dolgozó munkavállalók esetében például a teherautó vagy kamionsofőröknél is új rendeletek vannak. Az új ciklus igen nehéz feladat feladatot kell, hogy ellásson, kompromisszumot kell tudnia. Pável úr, egy percben köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a javaslatnak, javaslatért és azért, hogy ilyen akkurátusan fellép a szociális juttatások indexálása ellen. Gondolom, remélhetőleg, remélem emellett marad. Azt kérem, hogy a végén talán térjen ki az osztrák eh, szerződésszegéses eljárásra, hogy meghosszabbítják-e vagy sem. Aztán azt javasolnám, hogy a vita során azok a kollégák, akik eh, baloldalinak tekintik magukat, Emlékezünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt a szociális dömpingról szavaztak, azonos munkáért azonos bér. Azonos munkáért azonos szociális védelem is jár. Nem szabad a, nekünk a jóra, a jobb oldalra szavazni, nem. Európa pártinak kell maradni, és ez a program most kompromisszum. Persze, de mégis előrébb viszi az Európai Uniót. Ezért meg kell szavazzuk, és tovább kell folytatni a munkát a jogi aktuson. Köszönöm percben, Tomasics asszony egy percben. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a határokon át mobil munkát végző munkavállalók társadalom biztosítását. Éppen ezért jobban együtt kell működni a tagállamoknak és a nemzeti hely, tehát a nemzeti jogszabályokat jobban össze kell hangolni. Szeretném támogatni a bizottság javaslatát azért, mert új komplex elemeket vezet be a rendszerbe. A szociális biztonsági rendszereket eh, úgy kell kialakítani, hogy eh, a munkavállalók a saját származási országokban és a munkavégzés eh, szerinti országban is használhassák. Nagyon fontos az, hogy integráljuk a munkaerőpiacot a tagállamokban, és nem szabad olyan helyzetet teremteni, hogy vagy a saját országukban, vagy a munka szerinti országokban elveszítsenek bármilyen jogosultságot. Lökegó úr, egy percre. Köszönöm szépen. a er nagyon fontos az, hogy hasonló viszonyok legyenek a tagállamokban, azonban ezzel a jogszabályjavaslattal ezt nem érjük el. Jogbizonytalanságot okoz, hiszen a mobil munkavállalók sokkal jobb helyzetbe kerülnek, mint azok a dolgozók, akik otthon maradnak és igazából csak a családi pótlékot és a munkanélküli segét exportáljuk. Sokkal rosszabb a helyzet, hogyha ez megvalósult, mint jelenleg. A bizottság első javaslata a véleményem szerint egy tákolmány, és szavazzunk ellene. Thank you for... Köszönöm szépen. Kuneva asszony egy percre. Európai Kérdőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió országainak eltérő szociális rendszerei vannak, eltérő szabályok vonatkoznak a különböző juttatások, ellátások, rövid és hosszú távú ellátások elosztására vonatkozóan, de de számos fontos kérdés van. Akarjuk-e az egységes Európát, vagy sem? Akarjuk-e a munkavállalók szabad mozgását, vagy sem? Akarjuk-e, vagy sem azt, hogy a diszkrimináció megszűnjön? Például akkor, amikor egy görög munkavállaló más országba költözik. Egyetértek Balasz a jelentés számos szempontot kell, hogy figyelembe vegyen, a szociális rendszerek koordinációjára van szükség. Ez az egyetlen módja annak, hogy a különbségeket megszüntessük és biztosítsuk az egységes Európát. Köszönöm szépen. Lópe Fontánya asszony másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Az európai intézményekben azon kell, hogy dolgozunk, hogy segítsük a dolgozók szabad mozgását az Unióban, és ehhez párosodjon a dolgozók jogainak a hordozhatósága. A tanácsban sajnálatos módon minősített többséget nem lehetett elérni. Pozitív elemeket tartalmaz a javaslat, például a munkanélküli segély hordozhatóságú idejének a megnövekedése, ami segíteni fogja a mobilitást, aztán az európai szociális szolgáltatások és ápolási ellátások érvényesülésének exportálhatása, illetve a családtámogatásokra vonatkozó intézkedések. Az is fontos persze, hogy figyelembe kell venni azokat a szektorokat, ahol nagyon jelentős a mobilitás, a jogalkotás során ezt nem felelhetjük el. Mivel ez az utolsó felszólalásom itt a parlamentben, szeretnék elbúcsúzni úgy, hogy köszönetet mondok ezért a tíz évért. Nagyon sokat dolgoztunk, a különböző frakciók között sokszor ki tudottuk alakítani a konszenzust, és én a foglalkoztatási szakbizottságban dolgoztam, és nagyon sokkal dolgoztunk azon, hogy a legrosszabb, és érülékenyebb helyzetben élő embereket támogassuk. Remélem, hogy ez a konszenzus a következő mandátum során is fönnáll majd, és nagyon fontos ez, hiszen erősebb, egységesebb Európai Uniót kell, hogy elérjünk. Köszönöm szépen, és a biztos asszonynak is külön köszönet. Köszönöm szépen a felszólalásért. Biztos vagyok abban, hogy mindenki el fogja ismerni a parlament munkáját. Decsen képviselője a szó egy percre. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, lehetőségünk lett volna arra, hogy a sikertörténetünket folytassuk. Azonos munkáért, azonos bér, szociális egyenlőség Európában. Ez az, amit az ászlónkra kell, hogy írjuk. Guillaume Balasz igen jó javaslatot tett erre, ebbe az irányba az európai belső piam nem csak az euróból és a mozgásszabadságból, hanem a jogok szociális biztosításából is áll. A, azok a jogok, amelyeket Guillaume Balasz felvázolt, fontosak az emberek mobilitása szempontjából, és eh, segíti őket. A munkanélküli járadékok, családi támogatások eh, exportjának hort horror történetei nem tényre alapulnak. A tény a nemzeti propaganda, a nacionalista propaganda, amelyek eh, nem szégyelik magukat, hogy erről híreket gerjesztenek. A szociális biztosítások mellett kell, hogy kiálljunk. Nem szabad, hogy a keletet nyugat ellen, északot dél ellen mi magunk is kiátszuk. Ezt a nacionalisták teszik meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. fande de Candelare úr egy percben. Elnök asszony, kedves kollégák, tegnap az európai munkaügyi hatóság létrehozását jóvá hagyták, és a szabályokat is, amely a kiküldetési irányelvet is majd azon kívül az azonos munkáért azonos bér egy, ö, érvényesülését is ellenőrzi. Európa végre szociális egység felé halad. A szociális biztonságon azonban még dolgozni kell, és ez egy rendkívül technikai jellegű do- dosszié, ami azonban a média szempontjából egy robbanó ö, aknává vált a juttatások kifizetése miatt. Nagyon sokan a szociális hálóba kapaszkodtak, hogyha valaki 20 évig belgaként, de Németországban dolgozott, nagyon gyakran előfordult, hogy egyik országban sem kapott járadékot. Eztnek véget kell venni. A belga helyzetre támaszkodva hadd mondjam el, hogy nem tudom elfogadni azt a szabályozást, hogy egy, munkanél, egy hónap munkanélküli, egy hónap munkavállalás után már munkanélküli járadákot fizessenek, hiszen egy havi munka a munkaerőpiacsal nem alakít ki megfelelő kötődéseket. Hollandok, franciák járnak az országunkba, nagyon gyakran beszélnek ezek az országok mégis a jóléti turizmusról. Ez az, amit meg kell gátoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztenzen úr. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy világos szabályokra van szükségünk, amelyek szociális biztonságot nyújtanak a mobil munkavállalókra. Tehát jogok és kötelességek egyensúlya nem áll fenn. Itt bizonyos polgárokat diszkriminálnak a mobil munkavállalókkal szemben. Mindenkinek joga van a munkanélküli segélyhez az első naptól kezdve. És hogyha egy országban csak nagyon rövid ideig dolgoztunk, akkor mi legyen a helyzet? tehát a küldő országtól való függőség nagyobb. Éppen ezért én három hónap munkavállalást tartanék megfelelőnek a hat hónapos hordozhatóság szerintem nagyon sok negatív kihatással is járhat. Nincsen bizonyíték arra, hogy a hosszabb munkanélküli hordozhatóság több munkahelyet teremt. Szerintem maradjunk a hordozhatóság esetében a három hónapnál. És hogy ez segíti az ingázókat, azt nem hinném. Köszönöm. Világosabb szabályok kellenek. Köszönöm szépen, másfél percre Lénársz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A azok az európaiak, akik máshol dolgoznak, mint ahonnan származnak, szintén meg kell, hogy kapják a szociális biztonságot nem szabad pusztán, hogy kárt szenvedjenek azért, mert a határ túloldalán dolgoznak. Limburgiként ez számomra fontos. Nagyon jó szabályok szül, születtek, illetve nagyon jó okunk vannak, hogy ne szavazzuk meg ezt a szöveget. A munkanélküli járadék nagyon fontos. Az embereknek, amint lehet, vissza kell tudni térni a munkaerőpiacra, hiszen ez jó az egyén és jó a társadalom számára is, tehát mindannyiunk számára. El, megfelelő elemek kellenek ahhoz, ösztönzők, hogy az emberek aktívan keressék a munkát. A munkanélküli járadék exportja ezt akadályozza. Hollandiában körülbelül 4000, évente 4000 munkanélküli járadékot exportálnak, ebből 0,6% talál csak százal, új munkát ez alatt az idő alatt. Ez egy rendkívül alacsony arány úgy gondolom, hogy a kollektív, a közös szociális biztonságot veszélyezteti éppen ezért ez az eljárás a társadalmunkban. Az exportálási időszakra, hogy most meg, hogy megduplázzuk a, ezt az időszakot ösztönzők nélkül, hogy valóban munkát keressenek, számunkra teljesen elfogadhatatlan és felelőtlen. Köszönöm szépen. Thank you for one... Köszönöm szépen. Arena asszony szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az alap szabadságjogok, és ezen belül a mozgás szabad joga, ez alapszabály, és a dolgozók szabad mozgásához kell kapcsolni a szociális biztonsági rendszereket, hiszen Európa a szociális védelmet kell, hogy biztosítsa, ugyanakkor a tisztességtelen versenyt is el kell kerülni a szociális biztonsági rendszerek koordinálása, hogy a kollégám Balázs képviselő ezt javasolja, jó irányba mutat. Kétségtelen, hogy nem tökéletes, ugyanakkor egyértelmű javaslatokat tartalmaz, aminek a célja az, hogy a dolgozói jogok javuljanak az Európai Unióban, hogy harcoljunk a csalás ellen, és hogy hölgyeim és óraim, nem arról van szó, hogy napozik a munkanélküli, hanem azért kell, hogy fölépjünk, hogy vannak olyan ö, skrupulus nélküli munkaadók, akik kihasználják a jelenlegi rendszert. Nagyon fontos, hogy harcoljunk ezekért a jogokért. Támogatnunk kell a javaslatot, meg kell, hogy erősítsük az Európai Parlament pozícióját. Ez egy Európai Uniós, egy európai pozíció, és nem pedig a nacionalista vagy nemzeti tagállami érdekeket kell, hogy szolgáljuk. Köszönöm. Másfél percet kap Ribera asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez az utolsó felszólalásom a plenárison, elnök asszony. Szeretném a mandátummal kapcsolatos prioritásokat tisztázni. Itt a szociális biztonsági rendszerek koordinációra vonatkozó javaslat pontosan bizonyítja, hogy mik a prioritásaink. Az egyik legfontosabb prioritás az európai szociális modellnek a megerősítése. Ebben járunk élen az egész világon méltóságot kell biztosítani az embereknek, szociális méltányosságot, szociális konvergenciát. Ehhez kell, hogy kapcsolódjon a növekedés Európában. A, támogatjuk a mobilitást, támogatjuk a különbségeket, az összes polgár számára fontos, hogy a lehetőségeiket kihasználhassák. Ez jelentős szociális biztos, felelősséget is jelent, mert ha nem jó a rendszer, akkor ki lehet használni a dolgozóknak a sérülékeny helyzetét. Ugyanakkor nem szabad a nacionalizmus mögé bújni, a polgárok védelme tekintetében. Ezért mi azt kérjük, hogy azok a tagállamok, amelyek olyan szakembereket, dolgozókat alkalmaznak, akik más európai országból érkezzenek, vállalják ennek a szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos felelősségét is, és ezért azt kérjük, hogy a támogatásokat ugyanolyan szinten fizessék ki, ahol a munkát szolgáltatja a dolgozó. Azt kell garantálni, hogy ugyanolyan jogai legyenek a másik országban dolgozó embernek, állampolgárnak, mint akik helyi dolgozók. Így lesz tisztességesebb, méltányosabb az Európai Unió. Elnök asszony, kedves kollégák, nagyon örömömre szolgált az, hogy a Portugáliát tudtam képviselni, és hozzá tudok járulni a szociálisabb Európa építéséhez. Elnök, én is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jól tudtunk együttműködni a mezőgazdasági szakbizottságban. Sok sikert kívánok a jövőre vonatkozóan. Smolkova asszony a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legnagyobb előnye az Európai Uniós csatlakozásnak a dolgozók, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása. A mobilitás nagyon fontos. Most mindegy, hogy valaki munka vagy tanulás miatt megy külföldre, fontos, hogy foglalkozunk ezzel a jelenséggel, és a szociális biztonsági rendszereket ezért úgy kell koordinálnunk, hogy ne növekedjen a bürokratizmus, a nyelvi akadályok ne erősödjenek. A migráló dolgozóknak maximális támogatásra van joguk fontos ez a terv, ezt javítani kell, végre kell hajtani. Minden dolgozó számára különbségtétel nélkül ugyanazokat a jogokat kell biztosítani az egész Európai Unióban. A koordinálásról azért is kell beszélni, mert bizonyos tagállamok már ma is kiigazítják az intézkedéseiket a dolgozókra, a családtagokra vonatkozóan, és sokszor megsértik a jelenlegi EU-s e szabályokat, és diszkriminálják a másik tagállamból érkező dolgozókat. Ausztriában ez valóban így van, tehát Ausztria negatív példa, mert alkalmazzák a digit, az indexálást. Köszönöm szépen. A szociális jogokat jobban kell védeni. Azonban a munkavállalók mobilitását a tanácsban egy blokkoló kisebbség megakadályozza. Nagyon fontos a munkavállalók számára azt, hogy szociális biztonságban legyenek. A szociális biztonsági rendszerek eh, különbözőek az Európai Unión belül. Sajnálatos, hogy a tanács igazából nem érdeklődik a szociális eh, kérdések iránt. Nagyon kevés érdeklődést mutat a szociális biztonságért. A szociális ellátórendszerek eh, versenyeznek egymással Európában. A jelenlegi keretben a tagállamok saját maguk dönthetnek a szociális juttatásokról. Nagyon fontos, hogy mindenki ugyanolyan elbánásban részesüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Coburn úr, három és fél percben. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy láthatom. Nagyon érdekes ez a dolog, de nagyon veszélyes Nagy-Britannia számára. A brit szociális biztonsági rendszer a szükségleteken alapul, és nem a befizetéseken, mint a kontinensen. Franciaországban például csak azt kapjuk meg, amit befizettünk a rendszerbe. Hogyha nem fizetünk be, akkor nem kapunk semmit a rendszertől. Éppen ezért a migránsok tuszújkodnak Kaléban, hogy átjussanak Doverbe, mert ott megkapják a szolgáltatásokat, és nem gyilkolják egymást Doverben, hogy átjöjjenek Kalébe, mert ott nem kapnak semmit. Tehát nekünk megvan a saját rendszerünk, és maguknak nyilván az a jó, ami maguknak van. De ez a két rendszer totálisan összeegyeztethetetlen egymással. Bármilyen változás tönkreverheti a brit társadalombiztosítási rendszert. Igazából a Brexitnek is ez az egyik oka. Alapvetően aggódunk, hogy óriási teher nehezedik majd a betegbiztosítási rendszerünkre hiszen